is az Európai Bizottsággal. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy részt vett a vitában, eh, ami megint csak azt mutatja, hogy milyen jól tud működni ez a ház. Köszönöm.